Először Először a bizottság nevében Ötinger biztos úré a szó. Igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! A bizottságot súlyosan érinti eh, ez a szörnyű tragédia Madérán. Nagyon megrendültünk, eh, nagyon nagy az áldozatok száma. Madeira katasztrófa e, által sújtott lakosainak szeretnék részvétet nyilvánítani. A bizottság részvétet nyilvánít e, az áldozatok családtagjainak. Tegnap Johannes Hahn kollégám, aki a bizottságban az e, Madeira autonóm területért felelős vezetőivel találkozott. Nagyon komoly a helyzet, súlyos a helyzet, de kézben tartjuk az helyzetet, a helyi és külföldi segélyet, segélyt nyújtó erők a helyzet urai, ezért nincs szükség külön beavatkozása. Madéra pénzügyi támogatást kért az Európai Uniótól. A bizottság jelenleg vizsgálja a lehetőségeket, hogy az EU milyen pénzügyi támogatást nyújthatna esetleg Madérának. A szörnyű katasztrófa után Portugália már egy korábbi esetben 48 eh, eh, milliót kapott. A szolidaritási alapot 2002-ben hoztuk létre azért, hogy az EU tagállamainak pénzügyi támogatást tudjunk nyújtani, eh, hogyha a súlyos természeti csapás sújtja valamelyik országot. A szolidaritási alapból folyosított támogatás bizonyos kritériumokhoz van kötve. A legfontosabb előfeltétele a támogatásnak az, hogy a portugál nemzeti kormány egy ilyen irányú kérelmet nyújtson be. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a szolidaritási alap normál esetben csak nagyobb méretű katasztrófák esetén engedi meg segélyfolyósítását, folyósítását, amennyiben a GDP 0,6%-ánál nagyobb összegű a kár. Portugáliában jelenleg ez azt jelentené, hogy több mint 958 millió euró kellene, hogy legyen a kár összege. Egyébként rendkívüli körülmények esetén hogyha bizonyos kritériumok teljesülnek, akkor kisebb, úgynevezett regionális katasztrófák esetén is lehet támogatást nyújtani, amennyiben olyan ultraperiférikus régióra van szó, mint amilyen Madeira. Miután a bizottság a károkról még nem kapott kellő tájékoztatást, túl korai lenne megmondani azt, hogy ezek a feltételek most teljesültek-e. A portugál hatóságoknak gyorsan és alaposan kell értékelni a helyzetet, és tíz héten belül kellene akkor egy megfelelő kérelmet benyújtaniuk a bizottságnak. Hány kollégám már most pénteken találkozni fog Pereira portugál belügyminiszterrel, hogy megbeszéljék a hogyan továbbot. Március 6-án és 7-én Hán úr ellátogat Madérára, hogy ott helyben szerezzen benyomásokat arról, milyen is a helyzet. A regionális politikáért felelős szervek készen állnak arra, hogy Portugáliának minden elképzelhető segítséget megadjanak a kérelem elkészítéséhez. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy pénzügyi támogatásokat a szolidaritási alapból nem lehet azonnal kifizetni. Eznek az eszköznek az a célja, hogy segítsen a tagállamoknak, de ez nem egy sürgősségi eszköz. A szolidaritási alapból folyosított pénzeszközök csak a normál költségvetésen felüli támogatást jelentenek, ezért az Európai Parlamentnek, azaz önöknek és a tanácsnak egy utólagos költségvetés módosítással kell az ilyen összegeket jóvá hagyni, és ez az eljárás hónapokba telik. Tehát a kérlem benyújtásától a tényleges kifizetésig hónapok telnek el megpróbáljuk majd az eljárást eh, a lehetőleg jobban lerövidíteni. A strukturális alapok eh, azonnali eh, támogatásra nem vetők igénybe. Hosszabb távú felépítést, újjáépítést tudjuk ebből segíteni. A bizottság szükséges programmódosítások tekintetében kíván rövid távon támogatásra, tanácsadásra segítséget nyújtani Portugáliának. Szeretném biztosítani önöket arról, hogy a bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy segítsen Madeira lakosságának abban, hogy leküzdjék a súlyos katasztrófa következményeit. Köszönöm szépen a biztos úrnak, most pedig a frakció képviselői kapják meg a szót. Először Tessera úr a néppárt képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr. Nehéz a szívem most, amikor szólok, tekintettel a Madérán bekövetkezett szörnyű katasztrófára átérezzük a családok fájdalmát és gyászát, hiszen sokan gyászolják a családtagjaikat. A mentő alakulatok jelen pillanatban is dolgoznak, megpróbálnak még újabb áldozatokat megtalálni. Az áldozatok száma még minden bizonyal nőni fog. Nagyon súlyosak a károk utak, hidak omlottak össze, nincs ivóvíz, nincs villamos áram sok helyen, nagyon sokan elvesztették a házukat, a lakásukat. A katasztrófa gazdasági és társadalmi hatásai drámaiak, nem tudják az emberek élni tovább a mindennapi életüket. A szolidaritásról kell most jelzést adnunk az egész Európai Uniónak, és különösen a parlamentnek nagyon fontos szerepe van ebben. Létezik a szolidaritási alap, és hogyha segíteni akarunk, akkor ezt gyorsan meg kell tenni. Nem várhatjuk el az emberektől, hogy nagyon sokáig várjanak most, amikor azonnali segítségre van szükségük. Remélem, hogy a bizottság elnöke Barózó úr intézkedik arról, hogy, és ez nagyon jó dolog, hogy Hán úr, biztos úr ellátogat Madérára. Újjá kell építeni azt, amit a természet ilyen szörnyű módon elpusztított. A Madéren élő emberek szerények, büszkék, dolgosak, nagyon keményen dolgoznak, Madéra, hegyes vidék, és még nagyon sok munkára van szükség eh, ahhoz, hogy teljesen leküzdjék a sorscsapás eh, következményeit. Köszönöm szépen a Szociáldemokrata Frakció nevében Esztrella asszonyi a szó másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Az SSD frakció nevében én is mindenek előtt szeretnék részvétet nyilvánítani az áldozatok családtagjainak, szeretném szolidaritásunkról biztosítani azokat, akiket olyan súlyos csapás ért a természeti katasztrófa kapcsán. Hatalmas esőzések következtében Fanchal, a turisták által jól ismert város szinte elpusztult a régió, a sziget kulturális öröksége súlyos károkat szenvedett. Biztos úr, valóban szükség van arra, hogy segítség érkezzen, hiszen az első becslések alapján a kár meghaladja az egy milliárd eurót. Több tucat a halott, rengetegen sérültek meg, nagyon sok a embert még nem találtak meg, eltűnnek vannak nyilvánítva, nagyon sokan hajléktalanná váltak. Ezeknek az embereknek a sorsa természetesen kell, hogy érintsen minket, részvét nyilvánításra van szükség mindenki részéről, és a szolidaritásunkat valamilyen aktív, valamilyen tényleges formában is ki kell nyilvánítanunk ennek a, a külső területnek számító szigetnek. Segítenünk kell, hogy egy kicsit enyhítsük a katasztrófa gazdasági társadalmi hatásait, és segítsünk az embereknek abban, hogy az életük ismét normál kerékvágásba térhessen vissza. A szolidaritási alap ról éppen azért döntöttünk, azért hoztuk ezt létre, mert ilyen helyzetekben segíteni akarunk. Köszönöm szépen, Esztréla asszony, most pedig a GUE NGL frakció nevében. Matthias asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma egy perc felállással nyilvánítottunk részvételt a természeti katasztrófa áldozatainak a családtagoknak, az áldozatok családtagjainak nyilvánítottunk részvétet, nagyon sokan váltak a katasztrófa áldozatává. Most nagyon megfontoltan kell cselekednünk, gondolnunk kell a jövőre is, nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is, hiszen ami Modérán most bekövetkezett, azzal egyre gyakrabban fogunk találkozni. Az éghajlatváltozás miatt egyre valószínűbb, hogy újabb katasztrófák fognak bekövetkezni, és cselekednünk kell. Nem hagyhatjuk magukra az embereket, amikor olyan katasztrófák történnek, amelyeknek nagyon súlyos következményei vannak az emberek és az egész közösség élete számára. Az európai intézményeknek kell, hogy legyen lehetőségük arra, hogy nagyon gyorsan reagáljanak az ilyen szükséghelyzetekre. És természetesen eszközökre van szükségünk, minél gyorsabban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Matthias asszony. Most pedig kettő percben Meló úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a tragédia, ami Madeirán következett be, nagyon sok életet követelt, nagyon sok mindent pusztított el, rombolt le. Ez a sziget mindig is olyan büszke volt a szépségére, és most hatalmas a pusztulás ezen a szigeten. Természetesen Portugáliában senki nem volt felkészülve erre a természeti csapásra. Láttuk a televízióban a képeket, láttuk, ahogy embereket, autókat, házakat sodort el a hatalmas víztömeg, egész tájegységeket változtatott meg a természet pusztító ereje. De nem csak Portugáliában következett be tragédia. Ez egy olyan tragédia, amely az Európai Unióban történt, és ezért minden fenntartás nélkül kell szolidárisaknak lennünk az áldozatok családtagjaival, azokkal, akik az otthonukat veszítették el, és hajléktalaná váltak. Segíteni kell Madérának magának a szigetnek, az ott élőknek. A Madéra szigete segítséget kért, segítségért folyamodik, és Portugáliában az a szokás, hogy a szigeten élő portugálok különösen büszke, de ugyanakkor nagyon kemény emberek. Biztos, hogy sikerülni fog nekik majd túljutni a katasztrófán, de ehhez segítségre van szüksége, az Európai Unió szolidáris kell, hogy legyen. Köszönöm szépen, és most egy percben Krél asszony szó. Mikrofont kell bekapcsolni. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Sajnálatos módon nem túlságosan jó az oka ennek a vitának. Egy szörnyű természeti katasztrófa történt, és természetesen minden részvétünk az érintett családoké. Mindenképpen támogatást kell adni az Európai Uniónak. A teljes Európai Uniónak meg kell mutatni a szolidaritását, és arra kérném a biztos urat, hogy a szolidaritási alapot a lehető leggyorsabban aktiválják, annak érdekében, hogy segítséget lehessen nyújtani a tanácsnak, pedig azt szeretném elmondani, hogy mindenképpen gondoskodjanak arról, hogy a szolidaritási alap reformja, amelyet az Európai Parlament már két éve elfogadott, ez valóban valósuljon meg, és így az érintett régiók számára sokkal gyorsabban lehet így segítséget adni. Előre kell tekintenünk, Madeira az elmúlt években nagyon sok strukturális alapból származó eszközt kapott, az elkövetkező időszakban továbbra is érkeznek majd összegek ebből az alapból, ezeket fel kell használni, és preventív módon kell fellépni, hogy az ilyenfajta súlyos természeti katasztrófákat már előre enyhíteni lehessen. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak ezt kell megtennie Madeira érdekében. Köszönöm szépen, most pedig egy percre Ferejre úr kapja meg a szót. Tisztelt elnök úr! A katasztrófa mérete azt kívánja, hogy minél gyorsabban cselekedjünk, és plusz finanszírozást adjunk ezen autonóm területnek. Annak érdekében, hogy fel lehessen építeni újra az infrastruktúrát, és ki lehessen építeni azokat az eszközöket, amelyek elpusztultak az emberek. Az embereket minden területen érintette a tragédia, családi, szociális és gazdasági szempontból is. Akinek a legkevesebb van, az veszítette a legtöbbet el, tehát meg kell próbálnunk, ahogy csak lehet ezeknek az embereknek segíteni, újra felépíteni otthonaikat, új otthonokat találni számukra, új tevékenységet találni számukra. Szolidárisnak kell lennünk, de segíteni kell abban is, hogy megelőzzük a katasztrófákat. A megelőzéshez is megfelelő eszközökre, pénzre van szükség a kohéziós politikán, a regionális politikán belül, annak érdekében, hogy intézkedéseket lehessen tenni, hogy a környezetet, a gazdaságot és az embereket meg lehessen védeni. Hübner asszony kapja meg a szót két percre. Köszönöm szépen. Szeretném kifejezni együttérzésemet a regionális szakbizottság részéről a Madeirán elhunytak hozzátartozás számára. Természetesen a nemzeti hatóságok és a regionális hatóságok már megtesznek mindent annak érdekében, hogy segíthetsenek az embereknek, főként azoknak, akik hajléktalanok lettek, és eh, az Európai Szodás Alap is segíteni fog. Remélem, hogy a lehető leggyorsabban fognak eljárni. Az Európai Bizottságot arra kérjük, hogy mobilizálja a forrásait, és segítsen a portugál hatóságnak, hogy megfelelően tudja higazítani a meglévő programokat. A szolidaritási alapnak továbbra is vannak korlátai. 2005. áprilisában a bizottság módosítani kívánta a rendeletet, ezt eh, első olvasatban 2006. májusában a parlament elfogadta. Habár nagyon eh, rugalmas eh, a szolidaritás alap, és fel tud lépni a természeti katasztrófák, az emberek a katasztrófák következtében, mégis 2006 óta nem hajtották végre a reformot. Egyértelmű tette madeirai katasztrófa, hogy olyan szolidális alapra van szükségünk, amely a kihívásokkal szembe tud lépni, és megfelelő támogatást tud nyújtani akkor, amikor katasztrófák fellépnek. A spanyol elnökséget arra kérem, hogy indítsa újra a szolidaritási alap áttekintését, hiszen a szolidaritás továbbra is nagyon fontos az európai projekt számára. Köszönöm szépen Hübner asszonynak, most pedig a képviselők hozzászólhatnak spontán módon, és Rüvis úr kért szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A szerencsétlenség a nemzetközi felmelegedés egy jelensége is. Egyre gyakrabban fognak előfordulni a helyzetek, ezért ezzel foglalkozni kell. Felmerül a kérdés, hogy nem kellene a globalizációs alapból itt pénzeket lehívni, főként a madeirai munkavállalók számára, hiszen itt nagyon sok munkahely elveszett, és pontosan a kis és közepes vállalkozásokat tudnánk támogatni az újjáépítésnél, pontosan a mestereket, a szolgáltatókat tudnánk itt támogatni, és ezért a bizottságot arra kérem, hogy nézze meg, hogy a globalizálási alapból nem tudna-e itt támogatást adni. Köszönöm szépen Rubis úrnak. A következő hozzászólunk Papadopoulou asszon lesz. Köszönöm szépen, elnök úr! Én is szeretném együttérzésemet kifejezni a madeirai katasztrófa miatt. Mindenképpen támogatnunk kell a portugál kormányt, ember életek eh, vesztek el, remélhetőleg az áldozatok száma nem fog növekedni. A bolygó SOS jeleket küld, mindenhol lehet érezni a klímaváltozást, a környezet szenved emiatt, a németországi katasztrófák ugyancsak ezt mutatták eh, meg, a görögországi eh, erdőtüzek még mindig felmutatnak károsodásokat. Pozitívan kell reagálni az Európai Parlament kéréseire, és az ember által okozott, illetve természeti katasztrófákat meg kell akadályozni. Nagyon fontos az, hogy hatékony közösségi politika legyen ezen a területen. Intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy károkat enyhíteni lehessen kevés bürokrácia nélkül. Köszönöm szépen. Egy percre figyelje asszonynak adom meg a szót. Nos, a katasztrófa sújtott a családokkal együttérzésünket családoknak együttérzésünket, támogatásunkat, szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni. Nagyon sok a sérült, nagyon sok a halott, sokan vannak, akik elveszítették a tetőt a fejük felől. Abszolút szükség van arra, hogy segítsünk, gyorsan segítsünk, egyszerűsített eljárásokkal tegyük ezt meg, annak érdekében, hogy az áldozatok újra felépíthessék életüket, házaikat nem csak a szolidaritási alapot kell ehhez felhasználnunk, hanem más alapokat is. A sürgősségi eljárások keretében, annak érdekében, hogy a katasztrófa sújtotta családoknak segíthessünk Madeirát, minél hamarabb hozzásegítsük ahhoz, hogy az újjáépítéshez hozzáfoghasson. Szükség van ott szolidaritásunkra. Köszönöm szépen Figyerédő asszonynak. Egy percben most Papa Nipolus úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A tragikus események Madeirán felhívták újra a figyelmet arra, hogy a katasztrófák az éghajlatváltozással függenek össze. Hiányzik az infrastruktúra, hiányos az ellátás, hiányzik az információs kampány. A közelmúltban meg kellett állapítanunk azt, hogy anyagi károk adódnak árvizekből, Görögországban, Bulgáriában, az Evrosz területeken is a 2007-es események alapján 2011-ig a tagállamok becslések szerint az árvíz veszélyekkel is kell, hogy törődjenek, és ez a különböző tagállamok legkülönbözőbb régióira vonatkozik. Nem sz- ö, ö, nyomás alá kell ö, helyeznünk a régiókat, hogy a vonatkozó irányelvet átültessék, nem szabad ennek elmaradását el engednünk, meg kell akadályozni a katasztrófákat, emberéleteket védenünk kell. Köszönöm szépen, Papa Nikola úr a következő egy percet Grace, eh, Grace úr kapja meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Van, amikor a szárazság, van, amikor az áradás okoz eh, katasztrófát. Az Európai Unióban sok jele van az éghajlatváltozásnak. Ha lenne egy európai megfigyelőközpont, az, e- mely ezzel foglalkozna, akkor ezeket el, a helyzeteket el lehetne, előre lehetne jelezni. Késedelem nélkül segíteni kell Madeirát. A bizottságnak minden idő mulasztás nélkül a polgároknak kell segítenie azoknak, akiknek a legégetőbben szüksége van a segítségre. A spanyol szocialisták nevében is szólok. Támogatjuk azt, hogy szolidaritásunknak adjunk hangot, szolidaritást mutassunk portugál és görög barátainknak, hiszen nekik fontos, hogy a legsúlyosabb következményeken átsegítsük őket. Köszönöm szépen, Kelly kollega. Sonkeli kollega. Köszönöm szépen. Amióta Gyerekkorom óta a Madeirát mindig is eh, szerettem a szót, és mindazt, ami ezzel összefügg, és csak később vettem eh, tudtam meg azt, hogy Madeira sziget is van. A portugál kollégákkal mélyen együtt érzek, eh, hiszen tudom, saját területemen is óriási áradások voltak legutóbb karácsonykor, tehát tudom, hogy milyen súlyos kárt jelent egy ilyen katasztrófa a szörnyűséges időkben Madeira mellett kell állnunk. Ezt az áradás napját fekete szombatként kell beírnunk az emlékezetünkbe. A szolidaritási alapot meg kell nyita, nyitni, a, a a 6%-os GDP arány az túl magas arány, mert a tragédiák jelentős része helyi és óriási kárt okoz. Rövid távon mindent meg kell tennünk, hogy segítsünk Madeirán, és remélem, hogy a biztos úr hozzászólása is ezt fogja tükrözni. Köszönöm szépen, Kelly úr, a következő. És őt követi Boszkó úr. Elnök úr, köszönöm szépen, biztos úr. A frakcióm nevében a madeirai polgárokkal való szolidaritásomnak szeretnék én is hangot adni. Együtt érzünk azokkal az állampolgárokkal, akik szenvednek egy olyan válságtól, amely mintha Haiti válság, Haiti sújtotta volna válság. A fontos, hogy ilyen körülmények között a bizottság gyorsan reagáljon. Szeretném támogatni azokat a képviselőtársaimat, akik sürgetik, hogy megfelelő mechanizmusokkal a nemzeti katasztrófák után segítsük az országokat. Köszönöm szépen, Pászke úr. A következő hozzászólónak megadom egy percre a szót köszönöm szépen, elnök úr, én magam is szeretnék köszönetet mondani, és együttérzésemnek, szolidaritásomnak hangot adni, mert együtt érzek Madeira áldozataival. Portugál vagyok, európai. Szeretném, hogyha a parlament és az Európai Unió tudná, hogy hálásak vagyunk azért a szolidaritásért, amelyet Madeira irányában és a lakosság irányában mutattak. Nagyon fontos, ami most történik, mert ezekben a pillanatokban rendkívül fontos a szolidaritás. Köszönöm szépen, Elves úr, Obermeier úr a következő egy percre. Elnök úr, én magam is csatlakozom azokhoz, akik részvétüket fejezték ki az áldozatok és családjaik iránt. Ausztriában van egy mondás, eh, kétszer állt ki, gyorsan állt. Úgy gondolom, hogy abszolút szükség van most arra, hogy gyorsan megtaláljuk azokat a, a zsebeket, amelyekből megfelelő forrásokkal segíthetünk. Megoldást kell tehát találni. A hegyvidéki lakosság problémáit ismerve nagyon el, jól el tudom kérde, képzelni, mi minden történik itt, mi minden hiányzik itt. A természeti forrásokat túlzottan kihasználtuk, a kis patakok, kis folyócskák hatalmasra duzzadtak. Minden porcikámmal értem és érzem az ott élők katasztrofáját. Fontos, hogy most ezeket a, a korábban elkövetett hibákat helyreállítsuk, és ezért nagyon fontos, hogy segítsünk. Mi magunk is kaptunk segítséget, nemzetközi segítséget kaptunk. Mi annak idején evakuálhattunk egy teljes falut, hogy megmentsük az ott élőket. Nagyon jó volt az, hogy jelzést adunk, a nemzetközi szolidaritást kifelé is mutatjuk, ezt csak támogatni tudom. Köszönöm szépen. Köszönöm, Obermeier úr. Az utolsó hozzászóló Ferejre asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, én is szeretném szolidaritásomnak eh, én is eh, hangot adni együtt azzal, hogy elmondom, mennyire fájnak a madeirai események. Köszönöm a bizottságnak, hogy kész arra, hogy mielőbb megfelelő forrásokat biztosítson a segítségnyújtás érdekében. Hangsúlyoznám, ha ilyen katasztrófára kerül sor, ha ilyesmi történik, nagyon nehéz a következményeket, különösen a szegény országokban eh, kikerülni. Madeirában a gazdasági alap ingott meg, hiszen Madeira a turizmusból él, és most kettős negatív következményei lesznek. Az ország természeti szépsége, az életminőség minden romba dőlt, éppen ezért a helyzet sokkal súlyosabb. Az ilyen katasztrófák, ha szegény országokat sújtanak, szegény régiókat, mint Madeirát ebben az esetben. Ami a szolidaritási alapot illeti, valóban szükség van arra, hogy minden kiigazítást mielőbb megtegyük, azonnal működésbe kell indítani, hiszen további természeti katasztrófák várhatók az éghajlat, éghajlatváltozás miatt, különösen Európa a világ és Európa szegény régióban. Árvizek, esőzések. Köszönöm. Köszönöm szépen, Öttinger biztos úrnak adom meg a szót. Igen, tisztelt képviselő urak és asszonyok, köszönöm a lehetőséget, hogy közvetlenül itt a parlamentben beszélhetünk a madeirai katasztrófáról. A bizottságot érzelemekkel teli kérték arra, hogy minelőbb szolidaritásunkat fejezzük ki. Erre kész a bizottság, hogy hogyan, milyen formában pontosan arról a következő napokban, hetekben kell szoros együttműködéssel a portugál hatóságokkal határoznunk. Az alapszabályait figyelembe kell vegyük, ezt meg kell tegyük, de ahol lehetőség van arra, hogy, hogy Eljárunk ott ezeket a lehetőséget Madeira számára előnyösen fogjuk felhasználni. A következő az ben meg kell határoznunk a sorrendet, és a, regi- a regionális politika felelősével Hán biztos úrral aktívan fogunk eljárni. Strela képviselőasszony jelezte, hogy a fejlődés és az irányelv az alapszabályainak továbbfejlesztése abszolút szükséges. A bizottság már az elmúlt években javaslatot terjesztett erre elő, a parlament támogatta pozitívan, és a tanács előtt van most a javaslat. De meg kell, hogy mondjam, hogy az általunk előkészített javaslatok e, konkrét esetben jobb segítségnyújtásra nem adnak lehetőséget. Ami fontos, hogy a prevenció továbbra is a politikánk egyik súlyponti kérdése maradjon, és ehhez a kohézió a legjobb hely. Még egyszer biztosítom önöket arról, hogy a komisszió, hogy a bizottság minden lehetséges megted, megtesz annak érdekében, hogy e súlyos eseményekben segítse a madeirai embereket és hatóságokat. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Ezzel lezárom a vitát. A szavazásra a márciusi plenáris ülésen kerül sor. Ez... Most pedig tovább megyünk a következő napi rendi pontra, ez pedig Valéan asszony jelentése, energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektekről szól.